tamburrano úrnak adok szót négy percben. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera, commissario. Jó napot kívánok, jó estét kívánok, biztos asszony, kedves kollégák! Az energia címkézés egy európai sikertörténet, amelyet az egész világon másolnak. Ez egy olyan címkézés, amely mindenki számára átláthatóvá teszi az energiahatékonyságot 500 millió állampolgár számára, és így megérthetővé teszi az hatékonyságot. Az ecodesign javaslattal, illetve szabályjal az energia címkézés, szabályozás minden állampolgár számára, aki kazánt, mosogatógépet, hűtőszekrényt vásárolt, nagyon hasznos volt. Megállapíthatták, hogy sikerült energiát megtakarítani, káros kibocsátásokat csökkenthettük, csökkentettük a politikai függést, és ráadásul a betegségek ellen is felléphetünk. Ugyanakkor a címke informatív kapacitása az elmúlt években csökkent, nem eléggé hatékony, különböző listák vannak, a fogyasztókat ez félrevezeti, és nem tudják eh, a különböző termékeket összehasonlítani hatékonyság alapján. Éppen ezért eljött annak az ideje, hogy ezen útlevél vagy címke megújításra kerüljön úgy, hogy az információs technológia eszközeit is bevessük, és így a jelen és a jövő piacát is kiszolgáljuk. A jelentés tervezetem eh, kidolgozásában eh, az eredeti javaslatot vettük figyel, vettem figyelembe, és egyrészt a plusz jelzéseket akarjuk minél hamarabb megszüntetni, másrészt az információkat digitalizálni, harmadsorban a nyomonkövetést eh, biztosítani. Az elmúlt hónapokban fogyasztókkal, az iparral, a kis- és középvállalatokkal, mm, civil szervezetekkel és más szervezetekkel tárgyaltam, és így egy átfogó javaslatot készíthettem el, amelynek célja az, hogy a fogyasztók bizalmát megerősítsük, különösen az autóipari botrány után, amely veszélyezteti azt a veszélyt hordozza magába, hogy a fogyasztók elvesztik az erőfeszítésénkbe vetett bizalmat. Egy új 2.0-as címke megteremtésére teszek javaslatot, úgy, hogy még a termékekhez is jobban hozzá lehet férni, és így a fogyasztók saját nyelvükben olvashatják el az információkat. Sikerült egy megfelelő szöveget kidolgoznunk a szakbizottságban, mi több az ITRE-ben, az illetékes szakbizottságban egyhangulag támogatták ezt, de remélem, hogy önök is ugyanilyen lelkesek lesznek, mint a szakbizottsági tagok. Néhány elemet ki szeretnék emelni a javaslatból. Egyrészt a parlament meg szeretné erősíteni az hatékony jelzés módszerét, több átláthatóságot és több ellenőrzést szeretne biztosítani. Ugyanakkor teszteket és ellenőrzéseket tart szükségesnek, mégpedig e, visszatérő és gyakran, gyakori módon is az európai felügyeletet akarja megerősíteni. Egy két részből álló adatbázis felállítására teszünk javaslatot, ez egyik mindenki számára hozzáférhető, a másik pedig a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, és az adatbázist egy QR kóddal el lehet érni, melyet leolvashatnak a címkéről, és így az idevágó adatokat, a termék eh, tulajdonságait le lehet hívni egy automatikus mechanizmussal próbáljuk a plusz, az A plusz, plusz, plusz, plusz, plusz kategóriáit minél hamarabb megszüntetni. E kivétel a kazánok kategóriája, amely piacon még több átállási időre van szükség egy általános hatá- szabályt határoztunk meg az úgynevezett újra beosztás számára, melynek célja az, az elnök megszakít

most pedig a bizottság nevében malmström eh, biztos asszonynak adok szót. parancsoljon biztos asszony! Köszönöm szépen, kedves képviselők azzal kezdeném hogy Taburano úrnak és kollégáinak gratulálok a munkájukért, fontos ez a téma. Az Európai Unió egyik fontos alapelve a fogyasztók, az állampolgárok hatalommal való felruházása, képessé tétele arra, hogy a zöld energia forrásokat fel tudják használni. 2015-ben a bizottság javaslatot tett, hogy az energiahatékonysági címkézési jogszabályokat aktualizáljuk. Ezeknek a célja, hogy a fogyasztók tájékozottabb döntéseket tudjanak hozni, energiát és pénzt takarítva meg. Arra ösztönözzük az állampolgárokat, hogy vásárlás előtt ellenőrizzék az energia címkét, és ez akár 400 65 millió eurós megtakarítást is hozhatott, illetve a vállalkozások számára is több milliárdos bevételt teremt ez a rendszer. Az energiabiztonság, a fenntarthatóság és a versenyképesség a céljainak a programnak, és az, hogy egyre hatékonyabbak legyenek a termékek. Ez azt is jelenti, hogy a címke saját sikerének áldozatává vált, ezért aktualizálni kell, hiszen a legtöbb eszközünk már a legjobb osztályban van, ezért itt nincsen megkülönböztetés a fogyasztók számára. Ahogyan az előadó elmondta, az A+, A++, A++++, osztályok bevezetésével kevésbé voltak már hatékonyak ezek a címkék, úgyhogy most ezek a pluszok igazából minusszá váltak a fogyasztók számára konzultáció nyomán és a fogyasztók sürgetésére visszatérünk az átogéig tartó kategorizáláshoz. Elsősorban az egyértelmű tájékoztatás a cél, hogy a leghatékonyabb és legtájékozottabb döntéseket tudják hozni a fogyasztók. A fogyasztó, hogyha az eszközről tájékozódik, akkor tudni akarja az energia besorolását, ugyanúgy, mint egy élelmiszer esetében a kalóriatartalmat. Ezért az Európai Parlamentnek, az előadónak köszönjük, hogy ilyen nagy előrelépést tudtunk lépni, tenni ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Nagyon sok érdekes elképzelést tartalmaz a jelentés az átskálázással kapcsolatosan is. Két dologra felhívnám a figyelmüket. Az adatbázissal, a termékadatbázissal kapcsolatosan az, hogy az compliance információkat a, szolgálat, a szolgáltatásokon, a szervereken megtartsák, ez nagy kihívás jelent és költséges is és nagyok az aggájaink a kivitelezhetőségével kapcsolatosan a jelentés. Azt is felveti, hogy kevesebb bizottságot kapjon a bizottság az adatbázis létrehozására, csak egy évet, kettő helyet. Ez nem reális időzítás. Hogyha túlsürgetjük eh, az adatbázis létrehozását, az az adatok eh, romlásához vezet, ezt nem akarjuk és ebből annak az is lehet az eredménye, hogy nem tudunk betartani egy határidőt, ezt el akarjuk kerülni. Szeretnénk, hogyha a parlament és a tanács biztosítani tudná, hogy az ácskálázás nagy administratív teher nélkül megoldható. Az új címkőnek működnie kell a fogyasztók számára, és ez befolyásolja az energia felhasználási szokásaikat. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos asszonynak a bizottság nevébe tett nyilatkozatát, most pedig a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. A néppárt nevében Roy képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm a jó együttműködést, nem volt könnyű ez a munka. A címkézés sikertörténet, ezt többen elmondták, kompromisszum született, hosszú, nehéz munka eredményeképpen. Ha szerdán majd szavazunk, nagyon kell vigyázni arra, hogy a kompromisszumokat ne változtassuk meg, mert akkor nem tudjuk azt megszavazni. Tehát csak olyan módosítókat tartok értelmesnek, amelyek nem borítják föl a nagy nehezen kiizzadott előnyökkel, hátrányokkal rendező kompromisszumokat. Van egy további megfontolásom az adatbanka kapcsolatban. Most ugye nagy politikai események történnek a világban, a tagállamok az együttműködésüket sok alapvető kérdésben lemondják, és nehéz ilyenkor központi adatbankot létrehozni. Ez a jelentés 25 eh, ezer akta kidolgozását várja el egy olyan termelőtől, gyártótól, amelynek ennyi terméke van. Ez elképzelhetetlen, ez botrányos. Másfél millió euróról volt szó, úgy tűnik, hogy az most sokkal több kerül. Tehát és azzal is gondom van, hogy a piacfelügyeleteknek milyen szerep jut, és akkor az adatvédelemről sem beszéltünk. Még itt nagyon kényes adatokról van szükség, amelyeket nem lehet... Két percen van, elnök asszony, két percen van, ne kapogjon, két percen van, tudtommal. Másfél perce volt, uram, másfél. Kettő, nem? Másfél. Másfél. Sorry. Elnézést, sajnálom. I gave you, uh... Majdnem 20 másodpercet még ráhúztunk. Most az SSD frakció nevében Martina Werner asszonynak adok szót. Önnek két percben valóban. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönettel tartozom én is az előadónak, a kollégáknak. Royal, kollega már említette, hogy jó volt az együttműködés a kollégák között. Az Energia Unió egyik központi eleme az energia hatékonyság, hiszen a hatékony felhasználás növelésével megőrizhetjük az erőforrásokat, takarékoskodhatunk, ebben nagy potenciál rejlik, így sikerül majd jobban elérni az éghajlat célokat, a klímacélokat az energiaforrások hatékony felhasználása, a harmadik államoktól való függőségünket csökkentés, persze a vállalkozók és az állampolgárok bukszáját is óvja. Az energiaosztályok bevezetésével a fogyasztók könnyebben összetudják hasonlítani a termékeket, és felvilágosult döntést hozhatnak. Ez, hozzá, ez oda vezetett, hogy az energia léből energia címkézés szabályait továbbfejlesztették, és ezek a címkék ma hatékonyabbak, mint korábban. Fontos vásárlási érv az, hogy energiahatékony egy termék, és ilyen módon az ipar versenyelőnként használhatja ezeket az információkat. Ez oda vezetett, hogy ma a nagyon sok energi- elektromos termék a legjobb energiaosztályba tartozik, és az A plusz a legrosszabb hatékonysági osztályjá mm, vált. Ez pedig félrevezeti a fogyasztókat. Éppen ezért legfőbb ideje, hogy az elektromos berendezések vásárlását átláthatóbbá tegyük, és ismét fogyasztóbaráttá tegyük a címkét, a lébölt. Ezért örülök annak, hogy közösen sikerült igazi jó és erős kompromisszumot elérnünk a legfontosabb termék csoportok számára. Egyrészt egységes A-tól G-ig terjedő hatékonysági osztályt hoztunk létre minden termékre vonatkoztatva, és ez lehetővé teszi, hogy a, term- a fogyasztók egy klikkel összehasonlítsak a termékeket. Másodszorban nagyon jó, hogy 21 hónapon belül a legelterjedtebb háztartási berendezéseket ö, átállítják erre az új rendszerre, kizárólag a fűtő és kazán, fűtőberendezéseket és a kazánokat nem. Harmadsorban helyes az, hogy egy hozzáférhető információ adatbázist hozunk létre a fogyasztók számára, de ugyanakkor a felügyeleti hatóságok számára egy zárt adatbázist is létrehozunk. Ez az ellenőrzést teszi lehetővé. Mi, szociáldemokraták, még optimálisabban gondoljuk szabályozhatónak egyes kérdéseket, például, hogy központi adatbankot tartunk célvezetőnek, és uh, szociáldemokrataként persze fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok ösztönzőket dolgozhassanak ki az alacsony jövedelmű fogyasztók számára. Éppen ezért kérem, hogy az erre vonatkozó javaslatainkat fogadják el, és adjuk meg ugyanakkor az előadónak a háromoldalú tárgyalásokban való tárgyalás lehetőségét. Köszönöm szépen, Werner asszony, most pedig az ECR frakció nevében Ashley Fox kap szót, Your Floor. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm üdvözli ezt a jelentést. A jelenlegi rendszer megtévesztő a fogyasztók számára. Nagyon jó, hogy az A plusz, a 2 plusz, a tripla plusz kategóriák megszűnnek, és az átogéig tartó skálához térünk vissza. Az is jó, hogy egy öt éves időszak alatt akarják elérni az átmenetet. Ez észszerű megoldás a fogyasztók és a gyártók számára is. Vannak fenntartásaink azzal kapcsolatosan, hogy adatbázist készítenének a termékekről. A szöveg javaslat pontosítja azokat a tényezőket, amelyek a bizottsági javaslatból hiányoznak. Ez az adatbázis hasznos piacfelügyeleti eszköz lehet, de nem akarjuk, hogy túlságosan nagy terhet róljon az iparák szereplőire. Meggyőződésünk, hogy ez a jelentés a bizottságot arra ösztönzi, hogy tíz éves időszakban gondolkodjon a jövőben a címkékkel kapcsolatosan, hiszen ez költséges a gyártók számára, és a fogyasztók és a termelők számára, a gyártók számára is fontos, hogy stabil legyen a rendszer, és ne növekedjenek a költségek. A meglévő irányelv véleményünk szerint jól működik, és óvnánk azoktól a módosítóktól, amelyeket más frakciók kértek, amelyek szigorítanák a rendszert, anélkül, hogy ez előnyére szolgálna a fogyasztóknak. Összességében jó jelentésnek tartjuk ezt, és szerdán a frakció mellette fog szavazni. Thank you. Uh... uh Fox, Köszönöm szépen, Fox elnök. Szanyi úrtól elfogad-e egy kékkártyás kérdést? Ha igen, akkor tessék parancsolni.

Time for your answer. Tessék, Fox úr. Igen, elnök úr, én úgy gondolom, hogy előnyös lesz a fogyasztók számára ez a címkézési rendszer. Jelenleg vannak olyan terméktípusok, ahol minden A+, A++ vagy A++-os be sorolású, és a fogyasztó azt gondolhatja, hogy jó terméket vásárol, pedig nem is olyan hatékony. A jogszabály általában terhet jelent az ipar a gyártók számára, és drágíthatja az árakat a fogyasztók számára, de szerintem ez egy kiegyensúlyozott javaslat. Thank you. On behalf of the group. Köszönöm az ALDE frakció nevében. Verink asszony kap szót, kettő percben tessék parancsoljon. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Az energia címke szabályozás reformja két célt szolgál. Egyrészt a fogyasztónak ösztönzőt kell kapnia annak érdekében, hogy energia hatékonyabb berendezéseket vásároljon. Másodszorban jobban akarjuk ellenőrizni a piacot. Ezt egy jobb együttműködéssel, jobb cserével lehet biztosítani a tagállami ügynökségek között. Ennek érdekében biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók energiahatékony berendezéseket vásároljanak. Számomra az is nagyon fontos, hogy mind a fogyasztók, mind az eladó, mind a termelő, a gyártó számára előnyös ez a szabályrendszer, hiszen um, egyszerűbb a szabályozás, ráadásul meg kell akadályozni, hogy a kiskereskedőkre túlontúl adminisztratív terheket rójunk. Úgy gondolom, hogy az ITRE-ben kitűnő kompromisszumot sikerült találni az egyes uh, frakciók között is az egyes érdekeket sikerült kiegyensúlyozni. Úgy gondolom, hogy becsvágyó célkitűzést követünk, de világosá tettük azt is, hogy mit lehet végrehajtani, és mit nem szabad előírni. Persze gondolnunk kell a Volkswagen botrányra is, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fogyasztók újra bizalmat nyerjenek ezek, ezen címkék irányában. Egy olyan hűtőszekrény, mely, amely túl sok áramot fogyaszt, épp olyan rossz számomra, mint egy autó, amely túl sok dízelolajat vagy benzint fogyaszt. A fogyasztók úgy érzik, hogy esetleg becsapják őket, ugyanakkor pedig akár tankolnak, akkor á, akár áramszámlát fizetnek, megérzik majd a magasabb felhasználást is, rosszabbat tesznek a, a környezetnek is. Egyszerűen én támogatom ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Verink asszony! Most pedig a Go e NGL nevében Skilitiotis képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Tamburán úrnak gratulálok a kiváló szöveghez. A GUE frakció támogatja a szöveget és javaslatot. Fontos ugyanis, hogy egységes legyen az energiahatékonyság jelölése, és támogatjuk az általa javasolt új megközelítést is, amely egyszerűsíteni, modernizálná az A-tól G-ig terjedő minősítési rendszer plusz jelek nélkül, hogy a fogyasztó világosabban tudja, hogy mit vesz, mire adja ki a pénzét, mennyivel, mennyit tud megtakarítani egy adott eszköz használatával, és ezt ki kell terjeszteni minden elektromos eszközre. Új adatbázist kell létrehozni, a termékek adatbázisát, amelyhez a fogyasztók is hozzáférhetnek. Ez a dinamikus adatbázis tartalmazza majd folyamatosan a legfrissebb technikai adatokat, ahol utána lehet járni egy konkrét termék teljesítménye, teljesítményének. Ahogy

ez a jelentés az új címkézési rendszerről elsősorban a fogyasztóknak érdekes. Az előadó új rendszert akar bevezetni, amit támogatok, az adatbank kérdése is vitathatatlan jó. Az energiahatékonyság címkézésének hatékonyságát úgy lehet megteremteni, hogy a plusz jeleket megszüntetjük az AG skálán, és megszüntetjük az ilyen A3 pluszos és A1 pluszos jelzéseket, de egyébként, ha ezt levonjuk a rendszerből, akkor a címkézés eddig sikertörténetnek számítható, a fogyasztók nagy többsége használja, él vele, és az ipart is ösztönözte arra, hogy egyre jobb módszerekkel, energiatakarékosabb módszerekkel építse meg a gépeket. Az AG skála révén csökkenthető ezen gépek energiafelhasználása, a fogyasztók számlája, az áramszámla főleg, és ez egy reális módja a megítélésnek. Nem az egyes termékek, termékcsoportoknak 25%-a már az A pluszba kellett, kezdett tartozni, ezt meg kell szüntetni, egyébként a rendszer jó. Köszönöm. Gunnar Hökmer következik. Mr. Speaker. Elnök úr, köszönöm az előadónak. Nagyon fontos, hogyha az energiahatékonyságú címkézésről beszélünk, megjegyezni, hogy nem arról van szó, hogy tökéletes legyen ez a rendszer, hanem hogy egyre jobb. Ezért nagyon fontos, hogy egyértelmű legyen a címkézés, amely könnyen értelmezhető, hogy lehetőséget adjon a fogyasztóknak, hogy megfontoltan jól válasszanak, és támogassa a, azokat az ipari szereplőket, amelyek jobb technológiákat akarnak kidolgozni. Nagyon fontos, nem csak ezen vita összefüggésében, hanem sok más energiával kapcsolatos vita összefüggésében is ez a szempont. Az technológiában az új generáció mindig jobb, mint az előző, Ezért nagyon fontos a vita az energiacímkézésről, és nagyon fontos, hogy ne higgyünk a bürokráciában túlzottan. Ne gondoljuk azt, hogy mindezt szabályozásan el lehet érni, vagyis egy adatbázisra. Hogyha az adatbázis nem egyszerű, nem eh, könnyen használható, akkor eh, visszafogja majd a fejlődést. Ezért támogatom a kompromisszumokat, de azt is szeretném hangsúlyozni, hogy legyen ez üzletvezérelt technológia és párbeszéd a fogyasztókkal. Köszönöm. Tak, tak. Most pedig Zánonátó képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az éghajlatváltozás elleni harc és az energiaellátás biztonsága szükségessé teszi, hogy a fogyasztók tudatos döntést hozzanak. És olyan döntéseket hozhassanak az elektronos berendezés vásárlásakor, amelyek segítik a takarékoskodást és segítik az éghajlatváltozási célok elérését és az energiafelhasználás csökkentését. Olaszországban egy év alatt hatalmas mennyiségű energiát, illetve kőolaj származékot lehet megtakarítani azzal, hogy jó döntéseket hoznak a fogyasztók, ám ehhez megfelelő információra van szükségük, és az európai szakpolitikák koherenciájára is szükség van hiszen eh, eh, ráadásul ebben a ciklusban ez az egyik fő célkitűzésünk. Köszönöm Tamburano kollégának a kitűnő munkát, amelyet végzett, egyetértek a célkitűzéseivel. A technológiai előrehaladás lehetővé teszi számunkra, hogy eh, a piktogramokat egyszerűsítsük, egyértelműbbé és átláthatóbbá tegyük. Remélem, és az zárom mondandómat, remélem, tehát, hogy a tanácsával a tárgyalásban sikerül majd a megfelelő pontokat érvényre juttatni. Grazie. Signor deputato José Blanco López. José Blanco López következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a rendelet, mint már elhangzott, az energiahatékonysági címkézésről Fontos eszköz, hogy az állampolgárok, a fogyasztók a legjobb információk és a legjobb ismeretek alapján tudjanak dönteni azokról a ható, hatásokról, amelyekről, amelyeket az energia számlájukra gyakorolhatnak bizonyos termékek. Ez olyan rendelet, amely hozzájárul kétségtelenül a kibocsátások csökkentéséhez. a leghatékonyabb besorolás ácskálázását is nagyon jó megoldásnak tartjuk. Olyan üzletágak is, mint a fűtéstechnika, hatékonysági címkézést fogadtak el, és valódi felhasználási körülmények között kell ezeket tesztelni, nem pedig laboratóriumi körülmények között. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Kofod úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2010-es döntés, amit most meg akarunk erősíteni, a, az ipari normák szigorítása révén 2020-ig egy országnyi, egy olaszországnyi energiamegtakarítást jelentett Európának, és nagyon jól mérhető ennek az intézkedésnek a környezeti pozitív hatása és a megtakarítás a polgárok pénztárcájában. Ez a joganyag európai sikertörténet, ezt senki nem vonhatja kétségbe. Most csak egy kicsit módosítani kell. Igen, meg kell szüntetni ezt a túlburjánzását az A+++ jelöléseknek eh, a mosógató és mosógépeken. Legyen tisztán ától G-ig terjedő a jelölés, konkrét eh, határértékeket rendeljünk ezekhez, és akkor világos lesz a rendszer. Köszönjük szépen! Most akkor a spontán felszólalások következnek. Franz Bogovics elsőként. Köszönöm a szót, elnök úr. Támogatom. Támogatom ezt a kezdeményezést. Azt a kezdeményezést, tehát, hogy itt előrelépést érjünk el, hatékonyabb energiafelhasználást érjünk el, és ez megfelel azoknak a céloknak, amelyeket magunk elé tűztünk ki, az éghajlatváltozás elleni harc céljainak, vagy Európa energia függőségének csökkentésének neknek. Európa intenzíven foglalkozik egy kérdéssel az elmúlt években, és valóban ez a sok plusz jelzés félrevezető volt, ezzel az átalakítással jó irányba teszünk egy lépést. Támogatom, hogy a fogyasztók felvilágosult bölcs döntést hozhassanak, támogatom azt, hogy ától tól G-ig terjedő energiaosztályokra osszuk be hűtőszekrényeket és egyéb berendezéseket, másrészt az intézkedések végrehajtását hatékonyabbá kell tenni. Újton újra felmerül a kérdés, hogy a címkék lett képezik a valóságot. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Notis Marias kapszót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική της ενεργειακής απόδοσης βρίσκεται σε συνάρτηση με αποφάσεις címkézés szorosan összefügg a belső piac működésével, a áruk biztonságosságával. Nagyon fontos, hogy az európai országok az energiaszegénységgel szemben fellépjenek. Az Európai Tanács 2014-ben azt a célt tűzte ki, hogy az energiahatékonyságot 2030-ig 20%-kal emelje, javítsa. Ez azt jelenti, hogy a polgárokat pontosan tájékoztatni kell a termékek energiafogyasztásáról, és ezáltal a fogyasztók pontos információval rendelkezhetnek az energia átálláshoz. És az energia megtakarítást is biztosítani lehet így. Ezt az átmenetet pedig finanszíroznunk kell. Köszönöm szépen. Iván Jakovcsics, öné a szó. Először is szeretnék mindenkit biztosítani a támogatásomról a jelentés mellett. Ez mindenféleképpen hozzá fog járulni ahhoz, hogy javulhasson a feldolgozóipari termékek energiafogyasztása, és ezáltal a fogyasztók is komoly előnyöket élvezhessenek. A korábbi címkézés címkézéshez képest egyszerűbb dolgokra van szükség, és e tekintetben szeretném a támogatásomról biztosítani a jelentéstevőt. Biztos hogy a következőt kérdezném öntől. Nem kellene -e valami egyszerűbbet találnunk egyéb termékekre vonatkozóan is, egy egyszerű címkézési rendszert a termékek és szolgáltatások minőségének feltüntetésére. Az egységes belső piacon egységes címkézési gyakorlatot kell megvalósítani a termékek és szolgáltatások esetében. Most pedig, mondja az elnök, Sean Kelly kap szót utolsóként. A párizsi csúcs találkozó tavaly kiváló alkalom volt, és minden ország most már abba az irányba mozdult el, hogy csökkentsük a gáz, a CO2 kibocsátást, és javítsuk az energiahatékonyságot, minden gazdasági tevékenységnek ehhez hozzá kell járulnia. Az energiahatékonyság egy kulcsfontosságú terület, és itt sok mindent kell tennünk. Megvannak a céljaink, de most a részleteken kell dolgoznunk, különösen fontos, hogy mellénk állítsuk a fogyasztókat, ha meg akarjuk menteni a bolygónkat ami az e, A jelet illeti, az a legjobbra vonatkozik, és hogy ezt milyen pluszokkal látjuk el, ez már egy részletkérdés. Az új besorolás szerintem lényegesen egyszerűbb lesz, jobban meg tudják érteni majd a fogyasztók is, és ez hozzá segít minket ahhoz, hogy a céljainkat elérhessük. Köszönöm szépen. Uh, on behalf of the Commission... A bizottság képviseletében Cecilia Malmström biztos asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, szeretném megköszönni ezt a nagyon hasznos vitát. Úgy gondolom, hogy komoly a konszenzus alakult ki, és támogatják azt, hogy felülvizsgáljuk az energiahatékonysági jogszabályokat, és a fogyasztó számára kedvezőbbé tegyük. Ami az adatbázist illeti, ez nem fog nagy adminisztratív terhet jelenteni, csak kötelezi a gyártókat és az importőröket arra, hogy regisztrálják a termék modellt, de már eleve a jelenlegi működő delegált jogi aktusok is ezt megkövetelik.

Csak a piac felügyeleti hatóságok férnek hozzá az adatbázishoz, így az adatok biztonsága garantált. A bizottságnak már sok tapasztalata van az ilyen adatbázisokkal, például a kozmetikai cikkek esetében. A tényleges költségek még a nál is alacsonyabbak lehetnek, ugyanis a gyártóknak nem kell technikai dokumentációt öt évig tárolni, miután az utolsó terméket legyártották. Tehát ez egy hasznos eszköz lesz a fogyasztó fogyasztók számára, és nem jelent extra plusz terhet. Az a természetesen egyetértek, hogy több, jobb, egyszerűbb normákra, szabványokra van szükség az egész belső piacon, ez ma is probléma, de most ezzel a módosítással egy erőteljes üzenetet fogalmazhatunk meg, hogy megkönnyítjük a fogyasztók életét és az energiahatékonysági célú címkézéssel segítjük a fogyasztókat. Tovább dolgozunk majd együtt a parlamenttel ezen, és köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak az elvégzett munkát. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm önnek, biztos asszony, az ön nyelvén is megköszöntem. Végül pedig eh, Zalio Tamburano az előadó kap szót. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a biztos asszonynak és eh, valamennyi kollégámnak eh, a közösen végzett munkát. Köszönöm a bíráló megjegyzéseket, az építőkritikát, mert ez is nagyon hasznos volt annak érdekében, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb szöveg készüljön el. Az elmúlt hónapokban dolgoztunk a jelentésen és a javaslaton, és tulajdonképpen volt egy kép lebegett lelki szemeim előtt egyfajta álom, a címkézés 2.0. Szerintünk ez megvalósulhat a címkézéssel kapcsolatos reformnak és el tudom képzelni, hogy eljön a nap, amikor elmehetek egy elektromos villamos berendezési üzletbe, és azt látom, hogy az európai polgárok a mi címkénket használják. Ugyanúgy, ahogy az ausztrálok ezt már évek óta megtehetik. és nagyon egyre több termékre terjed ki majd ez a címkézés. Frigiderektől kezdve sorolhatnánk a rengeteg hasznos konyhai berendezést. Ez az egész remek lesz a fogyasztók számára. Lehet, hogy ez a jövő még nem jön el holnap, de mindenképpen a fogyasztók számára hasznos, hatékony dolog készül, remélhetőleg sikerül majd a fogyasztók igényeit minél jobban kielégíteni, és a legköltséghatékonyabb, leggazdaságosabb berendezéseket fogják megvásárolni a fogyasztók a címke segítségével. Még hagy mondjak annyit, hogy Európában most tényleg szükség, Európának tényleg szüksége van egy kis sikertörténetre, és remélem, hogy ezt együtt sikerül elérnünk. Nagyon köszönöm, Tamburánó úr. És most eh, Tamburánó úr után eh, le is zárjuk ennek a kérdésnek a vitáját. Szerd